és elmondom, hogy a 134 per 3 értelmében úgy döntött a elnökség, hogy módosítjuk a napirendet. Január 26-án plenáris ülés lesz, tehát Brüsszelben ennek az ülésnek, reggel 9 órakor ennek az ülésnek a témája az új bizottság megválasztása és az, a bizottsági elnök ismertetője lesz hat állásfoglalási indítvány Ugandá,